parti là. Ok. Ok, vous avez. Est-ce que vous avez donné. La séance est reprise. Folytatjuk az ülést. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Madame Grassle asszony készen áll-e, hogy jelentést tegyen? Kezdjük, folytassuk. You have to knock. Yes. Mes chers collègues. Kedves kollégák! Ha nem látnak eh, ellen véleményt, akkor kérem, hogy folytassuk a munkát. Gressle asszony készen áll-e, a jelentésének a megtételére. Madame la Présidente, vous avez la parole. Elnök asszony, öné a szó az új szabályokról, amelyeket a az unió költségvetésére kellene alkalmazni. Elnézést, elnök úr, de meglepett, nem tudtam, hogy már is rajtam a sor. Elnézést mondja az elnök. Németül fogom folytatni. A költségvetési rendelet felülvizsgálata, költségvetésre alkalmazandó szabályok. Némi késéssel készítettem el ezt a jelentést. Angolul készítettem, a tervezetet már kiosztották. A módosítók benyújtásának határideje január 8 20-án fogjuk tartani az eszmecserét a módosítókról. Február 5-én lesz szavazás a tervezetről, és ezt követően következik majd a trialógus. Két véleményt kaptunk, az AFET és a SZEDE. Éler kollega készíti el a jelentést, és a KONT szakbizottságból Dajcs Tamás kollégánk szintén készített egy jelentést. Mindkét előadóval már beszéltem, és átvette, átvettem, amit át kellett vennem, amit át tudtam venni, a munkacsoport pedig a kísérő delegált jogi aktus kidolgozásával már elkezdte a munkát, és technikai szinten a parlament az első fordulón szeptemberben és októberben már részt vett a munkacsoport, akkor folytatja a munkáját, ha a tanácsra sikerült a költségvetési szabályzat szövegében megállapodnunk. Emlékeztetnék röviden a tervezetre. A költségvetési szabályzat az új 2014 per 23 és 24-es irányelvekhez kell, hogy igazodjon. A tagállamoknak két évük van arra, hogy átültessék a gyakorlatba ezeket az irányelveket. Éppen ezért a költségvetési rendelet 2016-ban hatályba kell, hogy lépjen. A súlypont itt a közbeszerzési eljárásokra vonatkozik. A bizottság az hatályos szabályok felülvizsgálatát javasolta, és a rövidebb határidőket, illetve átláthatóságot, nagyobb rugalmasságot javasolt, vagyis a szerződések utólagos módosítását. Ez egy olyan pont mindig, amikor a költségvetési ellenőrnél kigyullad a piros lámpa, de bizonyos dolgokat ki lehet igazítani, főleg akkor, hogyha nagy horderejű kiírásokról, pályázatokról van szó. Ez mindig egy konkrét kihívást jelent. A bizottság célja ezen túlmenőleg a már létező központi adatbázison túl, tehát ugye korrupció, az EU pénzekkel való visszaélés, pénzmosás, egy pályázat, egy közbeszerzési pályázat keretében az ilyen adatokat egy központi adatbázisban rögzítik, és mindazok, akik az európai pénzekkel foglalkoznak, kell, hogy hozzáférést kapjanak ezen adatbázishoz, hogy elkerüljük azt, hogy olyan emberek, akik visszaéltek az EU forrásokkal, további pénzeket kapjanak. Éppen ezért az adatbázis nagyon fontos, ugyanakkor bonyolult kérdés is, és már nyolc éve dolgozom ezen az adatbázison, de még mindig vannak gyenge pontjai módosítókat javasoltam, és ezeket szeretném most röviden ismertetni. Előrláthatólag ez lesz a költségvetési rendelet utolsó módosítása, az utolsó nagyobb horderejű felülvizsgálata, így egy utolsó lehetőség is, hogy a problémákat orvosoljuk a költségvetési rendelet alkalmazásával kapcsolatban. Ezért módosítókat terjesztettem elő, amelyek túlmennek azon, amit a bizottság előterjesztett. A kettes módosítom azt tervezi, hogy vannak a civil szervezetekre vonatkozó szabályok, ezek eddig a bizottsági szabályozáson keresztül valósultak meg, most azonban delegált jogi aktusban lesznek meghatározva azért, hogy a különböző szervezetekkel való egyenlőtlen bánásmódot elkerüljük. Emlékeztetnék arra, hogy ami, aki, akit nemzetközi szervezetként minősítettek, EU pénzeket kapott kiírás, pályázati kiírás nélkül, tehát közvetlenül hozzáférünk a pénzekhez, éppen ezért fontosnak tartom, hogy meghatározunk azt is, hogy ez a nemzetközi szervezetként való besorolás bizonyos kritériumokhoz kell, hogy igazodjon, nem pedig mindig az egyszerűsítést kell szem előtt tartanunk. A 23-as módosító a különböző eltérő költségvetési mentesítési eljárásra vonatkozik, figyelembe veszi a legutolsó kerekasztal november 13-ai eredményét. Azt kell mondjam, hogy ez egy elég nehéz szülés volt, de remélhetőleg ez a javaslat mindenki számára elfogadható. Négyes módosító a belső audit szolgálat éves jelentésére vonatkozik, és a különböző információknak a parlamenthez való továbbítására itt nem csak kiválasztott információkról van szó. A 11-es módosító a 107-es cikkre vonatkozik, az érdekkonfliktust vezeti be, mint kizáró okot. A költségvetési rendelet ezt eddig is tartalmazta, és a Transparency International erre nagy hangsúlyt helyezett. A 13-as pont a parlament információhoz való jogát részletezi, mindaz, ami az adatbázisba kerül, de amit adatvédelmi okokból a bizottság nem hoz nyilvánosságra, itt jogunk van megtudni azt, hogy milyen döntések születtek. 14-es módosító a panelnek megadja a lehetőséget, hogy korrupciós esetekben terrorista cselekvések, cselekmények finanszírozása esetében kizárjon bizonyos személyeket 5 évre, egészen addig, hogy teljes, teljesen kizárhatja őket, a panel tehát életfogytig tartó kizárást is lehetővé tesz. A tagállamok számára bevezetünk egy olyan mechanizmust is, amelynek értelmében az adatbázissal, ha a tagállamok nem tesznek eleget kötelezettségeknek, akkor az EU költségvetésre nehezedő károkat a tagállamokra hárítjuk. Ez nagyon fontos, mert ilyen negatív ösztönző vagy elrettentő hatás nélkül nem lesz együttműködés. 21-es módosító azt helyezi kilátásba, hogy pénzügyi eszközök is kizáró okok lehetnek, illetve konfliktus, érdekkonfliktust jelenthetnek. A 23-as pedig a, az Európai Számvevőszékre vonatkozik. Azt akarjuk, hogy a kontradiktorius eljárás felgyorsuljon, és kötelező legyen a bizottság számára az, hogy a számvevőszék által felvett problémákat válaszolja meg, ahelyett, hogy csak a jelentés egészét kommentálja. Valószínűleg ezt a pontot átdolgozom még, kiavítom, mert a bizottság tisztviselőnek megígértem, hogy egyeztetünk ebben a pontban, és megpróbálunk egy közös megoldást találni. Az elképzelés az, hogy az a késedelem, amely eddig bekövetkezett, és ez hónapokig tarthat, míg egy rendkívüli jelentést közé tesznek, és míg mi azt megkapjuk, ezt be akarjuk rövidíteni. Tehát ezt a 22-es módosítót valószínűleg még át fogom dolgozni, csak még nem volt időm arra, hogy beszéljek az életékesekkel. a bizottság az új delegált jogi aktusban bizonyos mechanizmusokat vezet be, ezeket átépítjük a költségvetési rendeletbe. Itt az érintett jelöltek jogaira vonatkoznak a különböző módosítók, a tanács itt egyetértett velünk, és azt mondtuk, hogy akkor ezeket át is vehetjük minden további nélkül, anélkül, hogy ugyanezen pontokban megállapodunk majd a tárgyalások során. Bizonyos technikai módosítók szeretnének még pontosítani a bizottsági javaslaton, és igazítani ezeket a további hatályos jogi aktusokhoz. Felolvasom, hogy mely módosítókról van szó, aztán elcsolom, hogy mindenki ezt jegyezze fel. Az 1-es, 5-ös, 7-es, 9-es, 10-es, 12-es, 18-as, 19-es és 20-as módosítók, ezek itt technikai változtatásokat tartalmaznak. Elnök úr, részemről ennyi lett volna. Szeretném még megjegyezni, hogy valószínűleg a különböző módosítókat magam át kell még dolgoznom, ugyanis arra kellene törekednünk, hogy pont ezt az adatbázist a lehető legjobban szabályozzuk, már pedig ez nem egyszerű. A módosító javaslatokat, amelyeket Transparency International felvetett, átemeltem ide, de jogászokkal és más érintett felekkel is konzultálnom kell, kikértem már az ő véleményüket, de várok még némi bizonyos visszajelzésekre. Úgyhogy, ha valakit érdekel, hogy mely módosítókról van szó, akkor ezt szívesen részletezem. Ennyi lett volna. Köszönöm. Merci, Madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy felvilágosított bennünket, hogy milyen javítási lehetőségek vannak a az irányelv tervezetben, és hogy tisztábbá tegyük a közbeszerzési piacokat. Odáig is eljuthatunk, hogy kívszűrjük azokat a az ajánlatokat, amit olyan vállalatok tesznek, amelyek például a járulékok befizetésében vagy adófizetésben elmaradtak, mert ez tisztességtelen verseny lenne. De ehhez az is kellene, hogy az Unió is napra készen legyen a kifiz- saját kifizetéseivel. Köszönöm szépen elnök Greszle elnök asszony a jelentést, amit ismertetett, és ugye említette azt is, hogy január 8-a a határidő, és január 20-án pedig eh, véleménycserét fogunk folytatni, és február 5-én a szakbizottságunknak szavaznia kell a módosító indítványokról és az így eh, módosított szövegről. Senki sem kéri a szót ezzel kapcsolatban, akkor igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, románul fogok szólni. Este bine redactat Köszönöm szépen, ez egy rendkívül jó jelentés. Van néhány aspektus, amit szeretnék személyesen kiemelni, és szeretném, hogyha pregnánsabban jelenne meg a végleges változatban. Először is az átláthatóság hangsúlyozni kellene a módosítónkban, és meg kell fogalmazni, hogy mit jelent az átláthatóság. Második dolog a büntetések. Sokszor van szó büntetésekről, amelyeket alkalmazni kellene, illetve ki kellene fizetniük azoknak, akik nem tartják be az érvényes szabályokat. Tisztázni kellene, hogy ezek a büntetések ezek pontosan mit jelentenek, mikor alkalmazhatóak, mert ezek sem teljesen világosak. Ha sikerül ezeket a gondolatokat tisztázni, az nagyon jó lenne. Maximum maximálisan 5 éves időszakról beszélünk, a büntetésekről, de melyek lennének azok az időszakok, amikre ilyen típusú büntetés lehetne, és mi lenne más határidő, és milyen esetben lehetne engedélyezni a közbeszerzési piacon való részvételt. Említették a külső auditálást is. Mikor lehet külső auditálást igénybe venni, mikor kötelező belsőt, és mikor lehet külső auditálást folytatni. Tehát számos olyan módosító van, amit közösen fogalmazhatnánk meg, és az az elképzelés, hogy egy közpénzeket megfelelően ellenőrizzük. Szerintem ez a jelentés nagymértékben javíthatná ezt az ellenőrzést nekünk kell megtalálnunk azt, hogy milyen módon tudunk megfogalmazni egy ilyen módosító indítványt, és ezzel elmagyarázhatnak az adófizetőnek is, hogy hogyan használtuk fel a közpénzt, hogyan került elköltésre, és a törvény hogyan került betartásra. És még egy gondolat, az adatbázis nagyon jó, jó az ötlet, jó, hogy legyen egy ilyen megközelítés, szerintem ez támogatható. Másfelől ugyanakkor azt is látni kell, hogy azok, akik bekerülnek ebbe az adatbázisba, azok milyen ö, megfelelő kritériumok alapján kerülnek be, mert nem szabad, hogy előforduljon, hogy ö, akik benne vannak, olyan kedvezményezettek, megtámadhassák ezt a döntést, és azt mondják, hogy eh, bizonyos kritériumok nem kerültek betartásra, tehát egyértelmű, világos eljárás kell ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen, Geyer úr következik. Köszönöm, elnök úr. Az előző ciklusban abban az örömben volt részem, hogy a szocialisták árnyékjelentéstevője voltam, és uh, Inge Gresslével együttműködtem a költségvetési rendelettel, rendeleten. A különböző háromoldalú egyeztetésekben is részt vettem. Úgyhogy uh, nagy érdeklődéssel hallgattam a kifejtését. Csak a 22-es módosító kapcsán vannak aggájaim, hogy úgy mondjam, ez a meghatalmazási záradék, pontosabban a bizottság válaszadási lehetőségének a korlátozása, ez problémás számomra. Ugyanis a különböző számvevőszéki jelentéseket és rendkívüli jelentéseket amelyeket készhez kaptunk az elmúlt évek során, azt kell mondjam, hogy ezek nem voltak elég kritikusak, nem gyakorolt bírálatot a számvevőszék az Európai Bizottsággal szemben, a Kont bizottság pedig nagyon óvatosan nyúlt a számvevőszék jelentéséhez. Egy valamit azonban szem előtt kell tartanunk. Az Európai Parlament Költségvetési Bizottsága, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, ezek politikai testületek. Ha mindazt, amit a számvevőszék javasol, úgy tekintjük, hogy ez kőbe van vésve, és kizárólag egy eszközként szereznénk, szeretnénk fel használni, annak érdekében, hogy a bizottságot bíráljuk, akkor a politikai állásfoglalás lehetőségétől megfosztom a szakbizottságokat. Persze vannak olyan emberek is, akik a bizottság munkájával alapvető problémákat tapasztalnak. Én megengedem magamnak azt a szabadságot, hogy ezt másképpen látom. Tehát ha például megnézem a fejlesztési segélyeket, a fejlődő országoknak címzett fejlesztési segélyeket, meg kell állapítsam, hogy ebben a pontban ennél a pontnál másképpen vélekedek, mint a számvevőszék. Nem értek egyet a számvevőszék elmúlt években megfogalmazott véleményével. Természetesen itt a számvevőszék nem csak számbevőszéki nem csak pénzügyi szempontból folytat vizsgálatot, hanem politikai értékelést is végez a bizottság munkájáról hogyha ezt így szeretnénk korlátozni, ahogyan te javasoltad, akkor gyakorlatilag a rendkívüli jelentések arra fognak korlátozódni, hogy pusztán számviteli szempontból bírálatot fogalmaznak meg a bizottságról, és a bizottságot megfosztjuk attól a lehetőségtől, hogy erre politikailag reagáljon. Ezt pedig politikai szempontból nem tartom helyesnek, úgyhogy arra kérnének, hogy ezt vett fontolóra. A bizottságnak joga van ahhoz, hogy politikailag érveljen, mi egy politikai testület vagyunk, éppen ezért meg tudjuk állapítani, hogyha a politikai álláspontja a bizottságnak indokolta vagy sem, nem kell feltétlenül egyetértenünk a bizottság álláspontjával. De úgy gondolom, hogy a két intézmény között nem kell egyenlő feltételeket teremtenünk. Vannak olyan, olyanok, akik politikailag is szeretnének egyet tönkretenni, de képviselőként fenntartanám magamnak azt a jogot, hogy a széki ajánlásokat kritikusan ítéljem meg, és megnézzem írásban, hogy hogyan vélekedik mindenről a bizottság. Madame Grasslő, voulez-vous répondre? asszony kíván eh, válaszolni a két eh, hozzászólónak azzal, hogy egyébként január 8-áig kell kidolgozni a módosító indítványokat, addig még eszmét cserélhetünk, és január 20-án folytatjuk a vitát, február 5-én szavazunk. Mindenképpen elnök úr, és nagyon rövid is leszek ami az adatbázis illeti. Nem. Azt állítja, hogy nem lesznek szankciók, ha valakit kizárnak az adatbázisból, de vannak jogi szankciók a tagállamokban, például csalás, pénzmosás vagy korrupció esetén szab ki ilyen büntetést vagy szankciót a tagállam, a bizottság ilyet nem tehet, az EU nem tehet, de mivel EU pénzek forognak kockán, ez az egyetlen szankció, amelyet kilátásba helyezünk, a kizárás. Ez pedig nagyon fontos, és ez az adatbázis arra kötelezi a tagállamokat, hogy közbeszerzési pályázatok esetén konzultáljanak, nézzék meg ezt az adatbázist, hogy ha valaki csalást követett el, akkor szerepeljen az adatbázisban. Eddig egyetlen egy vállalkozás szerepelt ebben az adatbázisban, hiszen a bírósági eljárások e, nehézkesek. Éppen ezért az a kérdés, hogy ezt követően ebben a nagy sokoldalú EU-ban mi működik és hogyan, ezt nem szabad alábecsülnünk. Hosszú időt szenteltem eddig is ennek az adatbázisnak, és remélem, hogy az, ami előttünk van, jobban működik majd, mint, mint eddig. Az adatbázist parlamentként 2006-ban a finn elnökség alatt vittük keresztül. Azóta dolgozunk ezen. A tanács sohasem akarta ezt, és éppen ezért nem is működött. Időközben vannak tagállamok, amelyek jobban támogatnak, úgyhogy most lendületet vehet az egész, de egyáltalán nem triviális, ez egy nagyon is komoly probléma. Hiszen az, amit ön említett, a bírósági eljárások jelentik a problémát. A 22-es módosító a számvevőszékkel kapcsolatban. Hosszú ideig gondolkoztam ezen a problémánk az, hogy a számvevőszék nagyon rossz jegyeket kapott a többi nemzeti számvevőszéktől a peer review keretében mert a számvevőszék részletes előírást kap arról, hogy hogyan kell eljáron az auditálás során. Más nemzeti jogszabályokban nincs ilyen előírás, amely ennyire korlátozná a számvevőszék munkáját. Ez azt jelenti, hogy az, amit mi szeretnénk, és amit meg is beszéltünk a számvevőszékkel, a számvevőszéknek az az érdeke, hogy konzultáljon a bizottsággal, és egyfajta kontradiktórius eljárásban részt vegyen. A többi intézményt is be kell vonni ebbe, hiszen az a célunk, hogy az audit eredményét vitára bocsássuk, tehát lesz egy kontradiktórius eljárás. Ugyanakkor ez az eljárás most nagyon hosszú, eléve két és fél hónapja van a bizottságnak, hogy választ adjon, és ez a két és fél hónap a problémás. Most azt akarjuk, hogy az egész eljárásra legyen két és fél hónap, ezen időkereten belül választ kell adni, és két és fél hónap elteltével a számvevőszéknek ezt nyilvánosságra kell hoznia. Nem akarom, hogy a bizottság bevonását arra használják fel, hogy halaszgassák, tologassák maguk előtt a rendkívüli jelentéseket. Elég, ha megnézzük a vidékfejlesztési programoknál, hogy a kifizetésekkel miért olyan problémás a helyzet, a bizottság nyilván nem akar ilyen eredményeket, éppen ezért halazgatja ezt az eljárást. Én pedig azt állítom, hogy ez így nem lehet, ez így nem mehet tovább. Mindkét fél érdekeit figyelembe kell vennünk. Az esélyegyenlőséget, az erőviszonyok közti egyensúlyt én nem tartom rossznak az intézmények között, de talán a számövőszékre kellene ezt bíznunk. Nagyon részletesek most az előírások, és a peer review és a nemzeti számvevőszékek is azt állítják, azt kérdezik, hogy az európai számvevőszék miért engedi ezt meg, hiszen így a saját hitelességétől hoztja meg magát. Ha azt akarjuk, hogy hiteles legyen a megállapításaival a számvevőszék, akkor ki kell vennünk minden olyan tételt, amely korlátozza a működését. Éppen ezért nem tartok attól, hogy olyan eredmények születnek, amelyeket senki sem akar, de úgy gondolom, hogy az európai számvevőszéket az auditálandó testülettel szemben erősítenünk kell hogy az egész a végere, vég, végül hogyan néz majd ki, ezt még nem sikerült tisztáznunk. A számvevőszék is meg kell, hogy vizsgálja ezt a javaslatot. Csak azt mondhatom, hogy a mi szerepünk az kell, hogy legyen, hogy erősítenünk kell a számvevőszék hitelességét, és ezért el kell tekintenünk egy olyan eljárástól, amely előírja mindenki számára, hogy hogyan járjon el. Ez volna a célunk. Várom a módosítókat, ha valakinek volna kérdése, kritikája, eh, javaslata, jó lenne, hogyha mindenről beszélhetnénk. Très bien, et eh bien voilà une invitation. Hát eh, kaptunk egy meghívást, köszönjük. Úgy gondolom, hogy egyelőre ennyiben hagyhatjuk ezt a dossziét. Most pedig Taram úré a szó, az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás tárgyában. Köszönöm szépen, elnök úr! Valóban végleges formába eh, kell eh, öntenünk a Szenegállal kötendő halászati megállapodást, és eh, az a jó hír, hogy a kifizetések és a kötelezettségvállalások azonos összegűek, 9,61 millió az összeg, tehát viszonylag alacsony összegről van szó. Mit mondjak még róla? a referencia mennyiségeket határozzam meg a tonna esetében, a tonhal esetében 14 tonna, a black cake esetében pedig 2000 tonnáról van szó. Ekkora halállományt a halállomány veszélyeztetése nélkül ki lehet fogni megfelelő szabályok mellett foghatnak csak az európai hajók halat. A Hake esetében túlhalázták már az állományt, ezért nagyon kevés marad az EU hajók, halászhajók számára regionális alapon kell tehát ezt az állományt eh, halászni. Számomra ez nagyon problémás része ennek a megállapodásnak, de nyilván nem a mi szakbizottságunk számára, hanem a halászati szakbizottság eh, számára okozhat ez gondot. Azt eh, javasolnám, hogy a Költségvetési Szakbizottság pozitív véleményt nyilvánítson erről a megállapodásról, hiszen nincsen pénzügyi probléma vele. Egy percben megbeszélhetjük még, hogy eh, milyen dolgokat nem lehet belevenni a véleménybe a jóváhagyási eljárás keretében. Mindenek előtt, amikor halászati megállapodásról van szó, a szankciók hiánya, tehát az, hogyha a halászhajók nem tartják be az előírásokat, nos, a tagállamok beszámolási kötelezettség alapján tájékoztatják a bizottságot, de eh, és hogyha eh, nem tartják be a szabályokat a eh, tagállami hajók, akkor visszavonhatják az engedélyüket. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy a hallászati megállapodásokra vonatkozó költségvetési tétel vagy sor több mint megkettőződött az idén természetesen kérdéseket vet fel az, hogy csak a többlet halat lehet kifogni. A referencia tonna mennyiségek nagyon messze vannak a reál fogásoktól. Időnként kétszer annyit fognak ki, mint a referencia mennyiségek kérdés, hogy miért kell ilyenkor az EU-nak fizetni, és miért nem a flotta tulajdonosa fizet. Ezek olyan jövőbeli megfontolások, amelyek azonban nem akadályozzák meg a hatályba lépését a megállapodásnak. December 18-áig lehet módosítókat benyújtani ez a megállapodás tervezethez, és hogyha az elnök úr egyetért, akkor 19-én szavaznánk róla. Köszönöm szépen. Sőt, Köszönöm szépen. Jelezném, hogy december 9-éig kell a módosítókat benyújtani, és valóban szakbizottságunk január 19-én szavaz. Van-e hozzászólási igény, van-e észrevételük, kérdésük ezzel kapcsolatban. Jó, akkor megkérdezem Geyer urat, hogy ismertetné -e az ő jelentését a bűnöldözési képzés Európai Ügynökségéről, a SEPOL-ról. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, nagyon szívesen beszámolok erről. Volt alkalmam a történelmet tanulmányozni. Az európai ügynökségek előtörténete kicsit középkori barkácsolásnak tűnik. Egy idő után kiderül az ügynökségekről, senkit sem érdekelnek, és senki sem foglalkozik velük. A SEPOL az Európai Rendészeti Iskola a 28 tagállam rendészeti hatóságait szolgálja, segíti a határon túlnyúló bűnöldözést, hatékonyabbá igyekszik tenni őket. A Szépol sorsa elég tragikus, ugye az Egyesült Királyságban elég szomorú éveket élt meg, aztán az előző ciklusban elköltözött onnan, erről sokat beszéltünk itt a parlamentben, és parlamenti szakbizottságok folyamatosan ajánlásokat fogalmaztak meg, más volt a véleménye az egyes szakbizottságoknak, sokkal megosztottabbak voltak a szakbizottságok, mint a frakciók. Hágába kellene költöznie, mondta az egyik szakbizottság, de hát ott már volt több nemzetközi intézmény is. Mi úgy gondoltuk, hogy ez inkább segíti a munkájukat, mármint hogyha egy helyen vannak, Eh, az Európollal, eh, megtakarítást lehet így eszközölni léptékben. Mm, kedves eh, kollégánk, amikor azt mondjuk az EU-ban, hogy megtakarítást tudunk így elérni, akkor mindenki bólogat, de amikor megpróbálunk tényleg megtakarítani, akkor senkinek sem tetszik a dolog. Végül Budapest mellett döntöttünk, így aztán a megtakarítás elmaradt. A Szepolnak most új jogalapja van, a Költségvetési Szakbizottságnak erről az új jogalapról véleményt kell mondania. Persze ez semmiben nem változtatja meg a követelményrendszerét és a belső struktúráját, működési módját a rendőri iskolának. A költségvetés eléggé minimalista igazából nincs sok hozzátenni való, arra kell odafigyelni, hogy a SZEPOL együttműködjön a többi ügynökséggel, hatósággal, hogyha a többi ügynökség bűnüldözési együttműködés folytat, ugye ez a több ezer kilométeres távolság nem segíti ezt elő, Budapest ideiglenes székhelynek számít. Elnézést, Dalcsúr, ez nem a Magyar Köztársaság elleni támadás, csak egy apró megjegyzés. Költségvetési felelősként úgy gondolom, hogy jobb lett volna, hogyha más székhelyet választunk Ugye az, áll, az alapjogi helyzet, a jogállamiság helyzete miatt mondom ezt, minden esetre ennyit mondanék róla. Köszönöm szépen, Geyer úr. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés? Úgy látom, hogy nincs, akkor elnézést, tessék. Megszólították. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! bárcsak ilyen kedves és jámbor megszólítások hangoznának el Magyarországot illetően, akkor azt gondolom, hogy sokkal előrébb tartanánk. Nem is ez a mondani valómnak a lényege, hanem az, hogy szigorúan költségvetési szempontból nehezen érthető mindaz, amit Geyer úr elmondott, és ami a véleményében módosító javaslatok formájában szerepel. Azt mélyen osztom azt a megközelítést, hogy az Európai Unió különböző ügynökségeinek elhelyezése az nem egy tervszerű építkezés keretében történt. Osztom azt a véleményt, hogy a tervszerű építkezés hiánya az nem biztosítja, hogy ezeknek az ügynökségeknek a működése során a leghatékonyabban költsük el az európai adófizető polgárok pénzét. Osztom azt a véleményt, hogy eh, ideje lenne végiggondolni, hogy a temérdek ügynökség racionalizálásával, hasonló témával foglalkozó ügynökségek összevonásával hogy lehetne forrást megtakarítani. Ez az elvi megközeltés is helyes, azonban most itt nem erről van szó. Nem az az előterjesztésnek a témája, hogy hogyan lehetne érdemi megtakartást elérni az európai unió ügynökségeinek működése kapcsán. a bizottság javaslata egészen másról szól mintsem ami a módostó javaslatokban eh, megjelenik. a parlament és a tanács döntött arról hogy nem lesz összevonva az europol és a cepol. ezt lehet szeretni ezt a döntést lehet nem szeretni de ez a döntés megszületett a cepol nagy britanniából elköltözött és az európai parlament és a tanács új székhelyet jelölt ki az új székhely egyébként magyarország fővárosa budapest. költségvetési szempontból egyébként komoly megtakartás az ami ezáltal előállt mert budapest éppen azzal tudta elnyerni pályázaton a tanácson belül azt a lehetőséget hogy a cepol Budapestre költözön, hogy esztendőn keresztül ingyenesen biztosítja a CEPOL számára a működéséhez szükséges infrastruktúrát. Ez az infrastruktúra biztosítás meg is történt november 6-án, alig egy hónappal ezelőtt, a CEPOL Budapestre költözött, és még egyszer mondom, a korábbi időszakhoz képest jóval komolyabb megtakarítás történt, hiszen még egyszer mondom, esztendőn keresztül a CEPOL infrastruktúrájának a biztosítására nem kell az Európai Unió költségvetéséből e, egyetlen egy eurócentet sem fizetni. Mindezek fényében mind költségvetési, mind jogi szempontból is e, elfogadhatatlan az a módosító javaslat, ami egyébként egy már megszületett döntés kapcsán azt próbálja felülírni, és az egyébként az Europol és a CEPOL érvényes döntések szerinti végleges székhelyében egy olyan változtatást akar eszközölni, eh, amely változtatás a Cepolt érinti, és a budapesti székhely ideiglenes minősítését jelenteni. Éppen ezért tehát azt tudom mondani, hogy szigorúan a költségvetési szempontoknál maradva, nagy átfogó megoldást nem sikerült találni, de konkrétan a Cepolt illetően a budapesti székhely jelentős megtakarítást hozott a korábbi időszakhoz képest, úgyhogy ennek az állapotnak a fenntartását én indokoltnak látom. Természetesen minden olyan elképzelést a legmesszebb menőkig támogatok, amelyik a gomba mód szaporodó európai ügynökségek és a már régóta működő uniós ügynökségek értelmes elhelyezésének, tevékenységük racionalizálásának értelmes végiggondolását jelenti. Az előterjesztés nem erről szól, költségvetési szempontból a javaslat az plusz kiadást jelentene a mostani állapothoz képest. Rendben, úgy gondolom, hogy a vitát ezzel megnyitottuk. Egy másik szakbizottságban fog folytatódni, mert a Liben majd meghallgatja december 11-én a saját jelentéstevőjét, ami minket illet a módosító indítványokat legkésőbb december 16-áig kell benyújtani, és szakbizottságban, költségvetési szakbizottságban 19-én vagy január 20-án fogunk róla szavazni. A LIBE szakbizottság, de ezt majd még meg kell erősíteni, februárban fog szavazni, és a plenárison történő elfogadás az pedig majd ezt követően történik február végén vagy március folyamán. Miután senki ne, más nem kér szót ezzel a tervel kapcsolatban, akkor ezt a vitát lezárom, és következik a szavazás. Először Gerard Döpré jelentéséről a 2014-es költségvetés hármas szakasz, az átcsoportosítások. E, megengedi elnök úr, hogy ezt ismertessem? Igen, jelentéstevő úr. Köszönöm szépen. Először is a 42-es átcsoportosításról szeretnék beszélni, és e, egy kettős jó hírt szeretnék bejelenteni. Először is, hogy Gressle asszony, aki ellenvéleményt fejezett ki, és további információt kér a bizottságtól, megkapta ezeket, és elégedett, ami lehetővé teszi, hogy ma szavazzunk. Második dolog, arra következtetése jutottam annak alapján, hogy mi lesz ezzel a pénzzel. Szeretném önöket tájékoztatni két dologról. Az új weboldala a bizottságnak, nem fogja csak a saját belső szervezeti felépését mutatni, e, hanem valóban arra fog összpontosítani, hogy a felhasználóknak mire van igényük és szükségük. Szerintem ez egy nagyon pozitív dolog. A nyelvi használat az kidolgozás alatt van, és lehetővé teszi, hogy a különböző látogatókhoz különböző nyelveken szóljon. Tehát ez az a kettős jó hír, amit szerettem volna megosztani össze, önökkel a 42-es transferrel kapcsolatban. Köszönöm, mondja az elnök. A 37-es átcsoportosítást illetően ez egy nagyon nagy összegű, 4, 40, 44 millióról van szó. Ezek főként a az admini- a végrehajtó ügynökségek adminisztrációjából adódik, és a Horizon 220-as közlekedéspolitika és Erasmus Plus operatív területeire fognak átkerülni. Ez tulajdonképpen egy átcsoportosítást jelent, és ezek, nem, ezek jelentősek a harmadik átcsoportosítást illetően, ez pedig az 53-as számú, ez egy szerény 25 milliós átcsoportosításról van szó ez a 2006-os időszakra vonatkozik, amit már nem lehet felhasználni, a tagállamok irányába a mezőgazdasági garanciák területére kell átcsoportosításra. Javaslom, hogy a kollégák ezt a három átcsoportosítást hagyják jóvá. Köszönöm, mondja az elnök, vannak-e észrevételek vagy megjegyzések? Kedves kollégák, eh, elfogadják-e, hogy erről a három csoportistásról eh, globálisan egyben szavazzunk? Akik egyetértenek vele, kérem tegyék fel a kezüket. Köszönöm. Ellenvélemény? Nem látok. Van-e tartózkodás? Azt sem látok. Bocsánat, két tartózkodás mégiscsak van. Ezeket az átcsoportosításokat jóvá hagytuk, remélem, hogy a tanács is el fogja fogadni ezeket. Holmeyer asszony a 2014-es költségvetés egyéb szakaszaival kapcsolatban ugyancsak vannak. Még az 55-ös jelzi Döpré úr. Csak az 55-ös. De Olmeyer asszony nem, az 55-ös, mert az 55-ös az az épületpolitikával kapcsolatos, úgyhogy megkérhetjük, hogy Holmeyer asszony ismertesse, mert azt láttuk, hogy Luxemburgban a Zsamona épületben komoly gondok vannak, azbesztet találtak, ami veszélyes mindenkinek, aki ott dolgozik, és ezért egy sürgősségi program került bevezetésre. De ő ezt nagyon jól ismeri. Majd amikor odáig jutunk, az ingatlan politikával foglalkozunk, akkor erről beszélünk. Olmájer asszony. Az épület politikával kapcsolatban a bizottság megküldi majd még az adatokat. A Zsambon épületről van szó, amelyről sajnos kiderült, hogy már nem azbest mentes, éppen ezért súlyos egészségügyi kockázatot jelent az ott dolgozóknak, ezért sajnos hihetetlen mennyiségű pénzt kell arra fordítanunk, hogy ideiglenesen el tudjuk helyezni valahova a dolgozókat. Nem engedhetjük meg, hogy továbbra is ott dolgozzanak, máskülönben súlyos egészségügyi kockázatnak tesszük őket ki. A további információkat pedig majd megkapjuk a következő alkalomig, és én azt mondom, hogy ez a transfer szükséges lesz, még akkor is, hogyha költséges, nem hagyhatjuk ott az alkalmazottakat, egész egyszerűen ez így nem mehet. Korábban úgy tűnik, hogy minden további nélkül úgy építették az épületeket, hogy az használtak fel, teljesen elfogadhatatlan, hogy még három évet ott töltsenek az emberek. Ez egy szerencsétlen helyzet, senki sem örül neki, de ezen nem tudunk változtatni. Sok pénzt kell erre fordítanunk. Elnök úr, ha összehasonlítjuk ezt azzal az összeggel, amelyről tárgyalunk még a tagállamokkal, akkor ijesztő lesz, de hát nem tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel, nem hagyhatjuk ott a dolgozókat. És elnök úr, ezzel áttérnék a különböző részletekre. Az Európai Bíróság energia megtakarítás címén a szoftver és az IT berendezések fel, modernizálására szeretne felhasználni összegeket. Nem tudom, hogy összekapcsoljuk e a különböző intézményeket, az Európai Bíróság az egyik, vagy akkor az összeset egyben soroljam fel. Hogyan szeretné az elnök úr? Mindent egyszerre? Rendben. Akkor a régiók bizottsága ott többről van szó, a régiók bizottsága egyfelől az utazási költségvetését szeretné növelni, és ezt egy másik költségvetési sorból szeretnék kivenni, 50 ezerről van szó, ez lehetséges, másodszorban pedig a technikai berendezéseiket szeretnék javítani, 45 ezerrel növelni, továbbá Fitting Out of Premises címen, tehát bizonyos fűtés berendezéseket szeretnének korszerűsíteni, központi fűtést bevezetni, hogy ez környezetbarátabb legyen. Ez 45 ezer euróba kerül. Továbbá az IT rendszerüket szeretnék javítani, ugye a szoftver és a karbantartás címén 148.680 euróra van szükség ehhez. A tagok portálja így jobban működik majd, jobban hozzáférhető lesz. Aztán a Managert, az intranetet és az extra netet szeretnék összekapcsolni, egy újabb SharePointot létrehozni, hogy a dokumentumokat kevésbé papíron és inkább IT rendszereken keresztül köröztessék. Ez megint 84 ezeret jelent, aztán a technikai berendezéseket szeretnék javítani. További 27 420 eurót kérnek ehhez, és és ami még a régiók bizottságára vonatkozik, ...925 ezerről volna szó. Ez egy korábban magasabb indexálásból adódik, erre már nincs szükség, és itt előzetesen szeretnének bizonyos intézkedéseket kifizetni az annual lease paymenteknél, hogy a jövő évi kifizetéseket enyhítsék, és éppen ezért idén ezt a 925 ezeret szeretnék felhasználni ahhoz, hogy átcsoportosítsák. Parlament. Az Európai Parlament esetében van egy elég nagy szelet, amiről döntenünk kell. A KAD épület úgy döntöttünk, hogy nem kerül be a költségvetésbe, hanem a ramaszást használjuk fel ehhez, hogy a jövő évi kifizetéseket le tudjuk bonyolítani. 71 millióról van szó, ennyit fogunk átcsoportosítani. Elég nagy szerencsénk volt az átmeneti kiadásoknál, például az asszisztensekkel kapcsolatos költségek alacsonyabbak, mint ahogyan azt eredetileg előrejeleztük a képviselőkkel kapcsolatos kiadásoknál is meg tudtunk spórolni 38 milliót. Ezek olyan átmeneti kiadások, amelyekre nem volt szükség, a többi pedig más költségvetési sorokból származik. Ez azt jelenti, hogy nem lesznek adósságaink, vagy legalábbis gyakorlatilag nem. Legalábbis nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy hitelt kellene felvennünk, amit nagyon pozitívnak tartok, hogyha rögtön ki tudjuk fizetni az összegeket. Korábban megállapodtunk abban, hogy így járunk majd el, a kádépület nem kerül a költségvetésbe, aztán az EGSB hasonlókat szeretne, fitting out premises and purchase services, maintenance of equipment and software, ezeket szeretnék javítani, 989 ezerről van szó, és végül az ombudsman, ő is szeretne egy 155 ezeres átcsoportosítást, 155 ezer euró. Ez elsősorban a publikációk fordításából származik, illetve kifizetésekkel kapcsolatos kiadásokból, tehát itt egész egyszerűen a 0,8%-os indexálást kell kifizetni, bepótolni, tehát itt bérekkel kapcsolatos kiadásokról van szó. És ennyi lett volna. Világos, gyors, ez mindenképpen elismerést jön, Grassle asszony. Öné a szó kicsit meglep. Azt látom, hogy 12,8 millió marad a parlamenti asszisztenseknél, hiszen mindig azt mondták nekünk, hogy egyszerűen nincs pénz ahhoz, hogy a titkári, titkársági juttatást növeljük. Nekem szükségem van kollégákra, alkalmazottak, éppen ezért igazából nem, nem tudok eligazodni ezen a dokumentumon. Köszönöm. Köszönöm. Egy rövid válasz. Ez egy olyan tétel, ami 2015-ben már nem létezik, és ezt arra találták ki, hogyha további extra költségek merülnek fel a távozó képviselők vagy a távozó kollégák vonatkozásában, akkor használjuk ezt fel, de ezt nem tudtuk előre látni, hogy az asszisztensek 98%-át ismét alkalmazzuk, a következő évben ezt az asszisztensi kiegészítést szeretnénk beilleszteni. 2015-ben ez így már nem szerepel a költségvetésben, tehát ez így már nem áll rendelkezés ilyen formában a következő évre nézve. Merci. Autre question? Köszönöm szépen, további kérdés. Ezzel az Konrad Adenauer épülettel kapcsolatban mit kell még kifizetni, Holmeyer asszony? Engedje meg, hogy megkérdezzem, hogy a CAD épülettel kapcsolatban mennyit kell még a csoportosítás után finanszírozni, mennyi pénz hiányzik még? Csak hogy tudjam, mert egyébként hibásnak tartom, hogy a költségvetésben nem építettük bele. Mindig túl túlzott összegeket irányzunk elő bizonyos költségvetési soroknál, ugyanazt tesszük, mint a tanács a Residence Palace kapcsán. Hibásnak tartom ezt, szerintem itt egy hibát követünk el, és nem bírálhatunk utána másokat, hiszen pusztán azért, mert nem mondják meg nekünk, hogy mire van szükségük. Monsieur Arnott. Arnott úr. Igen, azon elmélkedem, hogy az első javaslat, amit említettek, ez biztonsági és egészségügyi kérdés volt az aszbesztal kapcsolatban, hogy lehetne ezt külön szavazásra bocsájtani, mert ez mégiscsak más, mint a többi. Über Jean moni stimmen wir heute gar nicht ab. Jean Monnetról nem szavazunk ma. Doch retirez votre demande Jó, akkor vonja vissza a külön szavazási kérelmét. Akkor ezek után mit marad a Konrad Adenauerból? Mit kell még finanszírozni? Hát a CAD épületet most építik, és megpróbáljuk, hogy realisztikus legyen a finanszírozás. A CAD építkezést lerövidítettük, és pontosan ezen finanszírozási tervhez tartják magukat, ahogyan azt a e, bizottság is a luxemburgi látogatása során előírt, csak hogy ne legyenek félreértések. A költségvetésünkben még csak egy százalékot egy százalék e, hibarátát sem építettünk be. Ez az ugye a túl túl költségve, túlzott költségvetés. Ez a kvóta elég jó, tehát gyakorlatilag a költségvetési előírásainknak megfelelünk, de azt terveztük, hogy a rendelkezésünkre álló forrásainkat felhasználjuk ahhoz, hogy ne vegyünk fel hiteleket, és ne kelljen kamatokat fizetnünk. A táblázatot nagyon szívesen elhozom legközelebb, mert ezt az áttekintést háromszor már megkaptuk, de nagyon szívesen elhozom. De Kleti úr talán ezt meg tudja mondani, hogy 85 vagy 84 milliót kellene jövőre kifizetnünk, 71 milliót már most ki tudunk fizetni, ami egy elég nagy, nagy rész. <coughs> Igen, ha még szabad hozzátenem egy pontosítást, ezzel az átutalással 186 milliós finanszírozást érünk el, ami 40%-át teszi ki a végleges teljes költségnek tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából a finanszírozás felét elérjük a projektnél. Jó, de a költségvetési átláthatóság szempontjából jó lenne, hogyha ilyen műveleteket beírnánk már a költségvetésbe, ha jól értettem erről van szó, tehát a, majd transferban kerülnek be ezek a költségsorok, de hideg van ebben a teremben, szörnyűséges. Most itt fűtéssel spórolunk, vagy mi van? Mondj. Már föl kellett tennem a sálamat is, mert annyira hideg van. Bon, euh, faites des économies pour financer l'immeuble Konrad Adenauer. Azért spórolunk, hogy a Konrad Adenauer épületet legyen miből finanszírozni, jó. Úgy gondolom, hogy a bizottság tagjai most már kellően tájékozottak, hogy tudjanak szavazni. Lehet-e együtt szavazni azon a transferekről, amit Holmeyer asszony mondta? Akkor nincs ellenvélemény, akkor aki mellette van, hogy Holmeyer asszony, amit mondott, azt megszavazzuk, emeljék fel a kezüket, ellenvélemény. Nincs ellen, ja de egy van, tartózkodás, három tartózkodás, tehát akkor pozitívan szavaztunk. Rendben. Akkor most még az ingatlan politikánk van. Egy fogadóközpont létrehozása a brüsszeli parlamentben a látogatók számára. Olmájer asszony. Um Itt ma alapvetően arról van szó, hogy jóvá hagyjuk ezt, a 2014-ben 2,565 milliót tesznek ki a kiadások. Az alapvető döntést ezzel kapcsolatban szakbizottságként kétszer már jóvá hagytuk, de egyesek felvetették, hogy miért minősítettük ezt bizalmasnak ez pusztán azzal magyarázható, hogy még nem ítélték ezt oda, tehát nem szeretnénk előre leszögezni, hogy hogyan szeretnénk finanszírozni, hogy aztán ehhez igazodjanak. Éppen ezért azt kértük, hogy a titkárság a lényegi adatokat jutassa el most a kollégákhoz. Arról van itt szó, hogy egy új látogatói fogadótér kialakítását szeretnénk, ugyanis az érkező buszok elég komoly problémát jelentenek, és egyre inkább veszélyeztetik azon embereket, akik ott az utca kellős közepén szállnak ki a buszokból. Ezt már tudjuk egy ideje, és éppen ezért elkezdtük tervezni azt, hogy az átrium épületben a látogatókat valamilyen más formában fogadjuk. 320 négyzetméterről volna szó, aztán WC-ket is, mosdókat kellene építeni, 110 négyzetméter, egy további 310 négyzetméterről volna szó, csak hogy tudják, hogy mennyi helyet foglalnak el azok a buszok, amik aztán ott állnak a kapuk előtt, és az emberek a leglehetetlenebb körülmények között kell, hogy kiszálljanak a forgalom kellős közepén. Ezt már megerősítettük két alkalommal és ezek lennének a nagyságrendek. Aztán 170 négyzetmétert biztosítunk még a kiszálláshoz, és vannak egyéb terek is, például ahol archívumokat helyezünk el, még 160 négyzetméter a technikai berendezések, ez pedig további 90 négyzetméter a rendelkezésre. Itt figyelembe vesszük azt is, hogy bizonyos költségvetési, bizonyos környezetvédelmi feltételek kell, hogy teljesüljenek. Az emberek nagyon hosszú ideig áldogálnak a biztonsági kapuk előtt, ezen is javítanunk kell, hogy aztán a kollégák és az asszisztensek helyzetét is megkönnyítsük, és persze a látogatócsoportokét is. Egy nyilvános pályázatot írunk ki, tehát nem akárki kapja meg ezt, és 5,2 millió nagyságrendűek a kiadások. 2014 esetében 2,65 millió, 2015-ben pedig 2,544 millióról lenne szó, hogy kellő képen fogadhassuk a látogatókat, egy második lépésben pedig kiigazítanánk az eddigi látogatói fogadó tereket, hogy ott konferencia termeket alakítson ki a parlament, amikor majd a PHS épületet újítja fel, hiszen ez már kb. 30 éves, és ennek fényében vannak bizonyos problémái, úgyhogy egy későbbi időpontban majd arról is eh, gondolkodnunk kell, de most az átrium épülettel kapcsolatos felújításokat a két év alatt meg kell oldjuk, hogy aztán a további feladatokkal is megbírkozzunk, úgyhogy kérném, hogy ezt a 2,565 milliót hagyjuk most jóvá, és 2015-re a 2,544 milliót adjuk jóvá majd. Ha vannak egyéb kérdések, nem tudom, vannak-e még kérdések? Köszönöm, Olmeyer asszony. Ki kéri a szót? Tessék. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, az, amit Holmeyer asszony az imént elmondott, tisztességesnek tűnik. Tartalmilag semmi okom nincs kételkedni ebben. Azért kértem szót, új képviselő vagyok, és árnyékjelentéstevő is egyébként. Némileg azért mégiscsak meglep, hogy milyen is az információ áramlása. Itt egy érzékeny döntésről van szó, hiszen ez érinti a parlament költségvetését, és az ilyen döntéseket szerintem a képviselőcsoportok elé is kellene terjeszteni, és meg kellene ezeket vizsgálni. Feltételezem, hogy a többi frakció nem kapta meg ezen dokumentumokat, tegnap rákérdeztem, beszkennelték őket, aztán volt egy PowerPoint ismertető is, ez természetesen nem digitalizált formában érhető csak el, hanem papíron, úgyhogy igazából ezzel nem tudtunk mit kezdeni, és éppen ezért úgy gondolom, hogy legalábbis meg kellene adnunk a módját annak, hogy ezt még egyszer megvitassuk. Bien, Jó, akkor a sürgős kérdéssel kapcsolatban Holmeyer asszony elhalaszthatjuk ezt a jövő hétre, és az egyetlen gond csak az, hogy még az év vége előtt a tárgyalásokat le kell zárnunk, tehát azért szorít az idő bennünket. Egy hiba tényleg történt, egyetlen egy árnyék jelentéstevőről sem értekeztem egészen eddig. Eddig az volt a szokás, hogy bizalmasan kezeljük az jelentéstevők között a dokumentumokat, Manka úr ezt tudja, és a korábbi kollega is, aki az ingatlanpolitikával foglalkozik, hogyha jelentkeznek az árnyékrendtéstevők, akkor megkapják a dokumentumokat bizalmasan, hiszen itt bizalmas információk szerepelnek ezen dokumentumokban. Ha ezeket nyilvánosságra hozzunk, akkor adott esetben a nyilvános pályázat, a kiírás is veszélybe került, tehát ezért ezeket csak nyilvánosan, csak bizalmasan tudjuk az árnyékjelentéstevők és a kollégák az ő tanácsadóik között köröztetni. Ugyanakkor már kétszer megerősítették az összegeket, ezeket nem változtatjuk, nem emeljük, nem csökkentjük őket, ezeket már a költségvetésben feltüntettük, a kaddal szemben itt mm, szerepelnek a költségvetésben, már a múltkor is így volt ez, ezt csak azért mondom, mert ön új képviselő, tehát akik újak, lehet, hogy nem kaptak erről tájékoztatást, és nem tudják, hogy ez már benne van a költségvetésben. Az összeget nem lépjük túl, kivesszük a költségvetésből, az összeg nem változik, és pusztán a tervezést zárjuk le, azt a tervezést, amelyet már kétszer jóvá hagytunk, pusztán ezt tesszük itt csak éppen nem tudjuk a részleteket nyilvánosan megvitatni, magunk között igen, máskülönben veszélybe sodorjuk a, az egész tervezést, amely nem szabad, hogy nyilvánosságra kerüljön, úgyhogy ezért kérem a megértésüket. Ebben a tekintetben valóban történt egy hiba, nem nevezték meg nekem az árnyékjelentéstevőket, de nagyon örülök, hogy végre megismerhettem egy árnyékjelentéstevőt, mert számomra is jobb lenne, hogyha előre megbeszéljük a dolgokat, eddig is így tettük ezt mindig, ugyanakkor az idő azért kicsit szorít bennünket, semmi újat nem teszünk, a költségvetésben szerepel, kétszer jóvá hagytuk már ezt, csak éppen most végleges döntést kell hoznunk. Merem Gressle. Gressle asszony. Volna egy kérdésem. Miért kell jóvá hagynunk valamit, ha egyszer már minden egyértelmű? nem tudok dönteni olyas valamiről, aminek a tartalmát nem ismerem. Engem nem azért választottak meg. Hol van, hol van ez az információ? Kiosztottuk, mondja Holmeier képviselő. Nincs jó érzésem ezzel kapcsolatban, mert engem parlamenti képviselőként választottak meg, nem pedig árnyék jelentéstevőnek választottak meg. Úgyhogy ezt egy bonyolult eljárásnak tartom. Minden képviselő megkapta az anyagot. Már nem. Ja, also wie gesagt, ich würde mich... Hát lehet, hogy akkor az árnyék jelentés tevők felé ezt nem kommunikálták megfelelően, nem tudom. Minden esetre szeretném még egy kicsit belásni magam ebbe a témába egy kicsit sokat várnak most el tőlem, hogy áldásomat adjam olyas valamire, amiről nincsenek megfelelő ismereteim. Éppen ezért azt javasolnám, hogy ezt talán inkább a jövő héten vagy a következő ülésünkön hagyjuk jóvá. Madame Holmeyer asszony azt mondta, hogy december végéig állást kell foglalnunk. Hogyha jövő héten tesszük ezt, akkor annak nincs semmilyen káros hatása? Talán a DJ Inlo kifejthetné, hogy mennyi idejük van. Jó lenne, hogyha közölnék velünk, hogy mégis tudjuk, hogy eh, hogyan kell döntsünk. Talán lehetne, én kaptam ezt a, kaptam egy ilyen papírt, de, de ebből nem tudtam kivenni, hogy eh, erről döntenünk kell. És jó lenne, hogyha kaptánk még további információt, mert eh, én nem láttam semmilyen PowerPoint anyagot, én nagyon szívesen, nagyon szívesen tanulmányozom, csak szerettem volna készhez kapni valamit. Si, monsieur le président, peut-être. Kleti úr, aki a pénzügyi osztály főigazgatója, pontosít. Köszönöm, elnök úr. Egy kis pontosítás a titkossági uh, eljárással kapcsolatban. Mi egyszerűen azt a pénzügyi rendeletet alkalmazzuk, amiről itt született döntés, és ami előírja a 203-as cikk 5. bekezdésénél, hogy az ingatlan projektekre vonatkozó dokumentumokat bizalmasan kell kezelni. Most természetesen a Költségvetési Bizottság elnökének az egész anyagot megküldtük, és én úgy gondoltam, hogy bizalmas betekintés történik, a, minden képviselő betekinthet korlátozás nélkül. Ez egyszerűen olyan óvintézkedés, ami azt szolgálja, hogy az interneten mondjuk ne tegyék közé az információkat, mert az ugye a közbeszerzési eljárások során nagyon kellemetlen helyzetbe hozott volna bennünket. Ahogy az előadó asszony is jelezte, két és fél milliós előirányzat került bele a 2015-ös költségvetésbe, és hogy Gressla válaszoljak, két szinten fordultunk a Költségvetési Szakbizottsághoz. Volt egy előzetes bizottsághoz fordulás a harmadik bekezdés értelmében, mivel már beérkeztek az ajánlatok, két milli, két, 5 millió 200 ezer lesz a végösszeg, ezt már tudhattuk, és egy következő szakaszban most is a szakbizottsághoz fordultunk. Talán egy kicsit bonyolult ez az eljárás, lehet, hogy a szabályozást majd érdemes ezt megváltoztatni. Minden esetre egyelőre a szabályok szerint jártunk el. Köszönöm szépen, főigazgató úr. mivel 11-én újra ülésezik a szakbizottság, javaslom, hogy a szavazásra akkor kerüls, kerítsünk sort. Beszlászony, hogyha a dokumentumok rendelkezésre állnak még, hogyha titkosan is igaz, hogy engem nem hívtak meg azokba a termekbe, ahol betekintést nyerettem volna, elnézést, én nem tudok olyanról szavazni, amit nem ismerhettem meg. Jó, hát nem fogjuk ezzel tölteni az estét, a jövő héten szavazunk, addig mindenki betekinthet az anyagokba. Holmeyer asszony a lezárásra. Csak tájékoztatás véget, a lényegi információ erről a projektről PowerPoint prezentációként minden képviselő rendelkezésére áll, nyilvánosan betekinthető már most is, ma is, tehát pusztán azon adatokról van szó, hogy mely vállalatok, stb. stb. ezeket nem hozzuk tudatosan nyilvánosságra. A jelentéstevők között osztjuk meg ezt az információt célzottan, és a bizottság ebben állapodott meg egyébként. Tehát a többi információt mindenki megnézheti, elejétől végéig áttekintheti mindenki az épületet, hogy mit, hogyan, mikor tervezünk, minden szerepel a PowerPoint prezentációban. Ezt mindenki lehívhatja, semmi titkos nincs ebben, csak éppen mindenki, nem tettük mindenki elé az asztalra a PowerPoint prezentációt papír formában, hanem megadjuk a lehetőséget, hogy az interneten megnézze az ember, mert ott a képek is egyébként jobban láthatók. Bien, eh bien d'ici le 11, vous l'aurez. Jó, hát december 11-ig mindenki belenézhet, és akkor döntünk majd. Van-e bármilyen egyéb téma, amit szeretnének felvetni? Nincs. Akkor köszönöm szépen a részvételt, ezzel az ülést lezárom.